köszönöm szépen elnök úr biztos asszony kedves kollégák bár biztos asszony immáron elhagyta a helyét eltávozott a nemzetközi tengerkutatási tanács, tengerkutatási tanács ICESZ véleménye a következő az angolna az angolna állomány 2012-ben eh, továbbra is kritikus állapotban van, és ilyen alacsony még sosem volt az állomány, kevesebb, mint 1%-os az északi tengeren, és kevesebb, mint 0,05% a határos tengereken. Az ITES szerint azonnali fellépésre van szükség, gondot jelent a túlhalászás, a és a lehető legtöbb angolnával kapcsolatos tevékenységet minél hamarabb meg kell szüntetni. Hogyha például a karthalakról lenne szó, vagy más hasonlóan vonzó halfajtáról, akkor valószínűleg lelkesebb lenne a bizottság, és valószínűleg igazi közvita is zajlana erről, de hát az európai angolnáról nem igazán beszélnek. A többféle létezési formán megy keresztül egy angolnal, vannak üvegangolnák, bronzangolnák, stb. stb. nem nagyon figyelünk rájuk. Ez a mai jelentés 2007-ből ered, sok, a tagállamok sok éves vita után végre úgy döntöttek, hogy tenni kell valamit a, az angolna állomány csökkenése ellen. Már tíz éve folyik ez a vita, a szabályzat, jogszabály már a rendelet már 5 éve hatályba lépett, de azóta is csökkent az angolna állomány. Az ITES, a tengerkutatási tanács véleménye újabb jel. Még egyszer idéznék, nem valószínű, hogy a jelenlegi, jelenlegi intézkedések hozzájárulnának ahhoz, hogy fellendüljön, vagy megerősödjön az európai angol állomány a, az állomány visszaállítása lenne a legfőbb, e, legfőbb intézkedés, és fontos az is, hogy az ívás helyére eljussanak az angolnák, de ez jelenleg nem megvalósítható. Két fontos dolgot emelnék ki, először is a bizottságnak a halállomány visszaállítására induló, irányuló tevékenységeket ki kell értékelni, Ezután pedig azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy még jövő év márciusáig egy új stratégiát dolgozzon ki a bizottság arról, hogyan lehetne az angolna állomány szintjét visszaállítani. Miután a halászati lehetőségek, kvóták odaítélését hogy értékeljük, ezért nem szabad ugyanúgy kezelni ezt a kérdést, mint a további hosszú távú tevéségi körök, területeket. Szeretném, hogyha gyorsabb lenne ez a folyamat, nem csak azért, mert az angolnák veszélyben vannak, hanem azért is, mert az EU szavahihetősége forog kockán. A fenntartható halászatot kell védenünk, illetve a harmadik országokkal való versenyről sem szabad elfeledkeznünk, sokszor harmadik országokban a túlhalászás megengedett. Imáron veszélyeztetett halfajtának számít az angolna, és erről a különböző nemzetközi kereskedelmi ö, szervezetek is így gondolkodnak. Nem a liszabonizáció itt a lényeg most ebben a folyamatban. Remélem, hogy a jövő generációi nem fogják, nem is fogják azt megérteni, hogy miért jogi módon kell egy halfajtát, vagy jogi eszközökkel kell egy halfajtát védeni. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most a bizottság nevében Damanaki asszonyé a szó. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Köszönetet szeretnék mondani Lővin asszonynak, az előadónak és a Halászati Szakbizottság más tagjainak ezért a jelentésért. Amint tudják, a bizottsági javaslatnak az volt a célja, hogy az angolnákra vonatkozó szabályzatot összehangoljunk implementált aktusként a szerződéssel. Örülök annak, hogy a legtöbb javasolt változtatással egyetért a jelentés. Tudom, hogy a szakbizottságban amik voltak viták, aggodalmak, miszerint elég hatékony-e ez a jogszabály, elég jól védi-e az angolna állományt. Hallottam, hogy Lövén asszony most ezeket az aggodalmakat megismételte. Én tudom, hogy ez a ház egy szélesebb áttekintését propagálná egy messzebb mutatót, mint a bizottság javaslata ennek a jogi területnek. A bizottság készen áll arra, hogy az európai angolna állomány helyreállítását támogassa, de jobban elő kell készülnünk erre. Ezért aztán jelenleg elemezzük a legutóbbi ISIS e adatokat, az angolnak kezelési adatokról, amelyeket a tagállamok szolgáltattak be. Ezen kívül az éves novemberi 2013-as ISIS felmérés adataira is szükségünk van, hogy előreléphessünk. Felülvizsgáljuk majd a vonatkozó jogszabályokat és az álláspontunkat. A tudományos adatok figyelembevételével a bizottság még az év vége előtt javaslatot tesz a parlamentnek és a tanácsnak arról, hogy hogyan lehet hatékonyan kezelni az angolnákra vonatkozó kezelési terveket. És a bizottság majd belegondol akkor abba is, hogy szükséges-e felülvizsgálni a vonatkozó jogszabályokat az angol állomány védelmében. Szeretnék mindenkit arról biztosítani, hogy természetesen az angol állomány fenntarthatóságát biztosítani akarjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A képviselőcsoportok nevében felszólalók következnek. Elsőként az Európai Néppártól Kún úr. Köszönöm szépen, elnök úr biztos asszony, Damanaki biztos asszony, Lövin asszony. Valóban ma egy olyan vitát folytatunk, aminek az a tárgya, hogy a Lisszaboni szerződéshez hogyan igazodhatjuk hozzá a delegált jogi aktusokat a bizottság részéről. De valóban úgy van, hogy az európai angolna állomány, a biomassa, az ívás állapota nem jó állapotban van, és ez a központi téma ma, erről kellene vitatkoznunk ma, hogy az 1100 per 2007 per LK tanácsi rendelet az angol állomány helyreállításáról valóban sikeres volt-e? Tényleg nagyon fontos volt az, hogy 2007-ben a bizottság a tanácssal együtt egy export tiralmat hirdetett az angolnakra, az angolna termékekre az Európai Unióból. Tudjuk, hogy az angolna biomasszája volumene attól függ, hogy a szargasszó tengerből a Biszkáján keresztül hány üveg angolna teszi meg sikeresen az utat, és ív. Mindenki tudja, hogy egy hatalmas fekete piac létezik ezzel kapcsolatban, az exporttilalmat konzekvensen végre kell hajtatnunk azért, hogy az angolna utánpótlást biztosíthassuk a jövőben. Így aztán nagyon fontos, hogy az angolna kezelési terv, amelyet nagyon sok tagállamban már megvalósítottak a gyakorlatban, a jövőben is megvalósuljon. Ez akvakultúrával összeegyeztethető, erre vannak példák Dániában, Nagy-Britanniában. Nekünk is van egy programunk, hogy a belső vizekben hogyan lehet tenyészteni az angolnakat és lehalászni őket. Tehát igazából nem kiöntjük a gyereket a fürdővízzel, amikor 25 év alatt az angolna életciklusába nem tudunk beavatkozni. Tehát Lövén asszony, én azt mondom, hogy elemeznünk kell december 31-ig, hogy a helyreállítási terv hogyan működött. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Nilsson úré a szó másfél percben. Tack, herr Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai angol állomány sajnálatos módon nagyon gyér állapotban van, túlhalászásról beszélhetünk, és, eh, egy, eh, és a különböző változások, környezeti változások, egy ilyen komplikált életciklusú eh, faj túlélése szempontjából hát nem túl jó nem túl jó jelzés ez, illetve nem, nincsenek túl, túl jó esélyeik. Mindent meg kell tenni azért, hogy visszaállítsuk az angol állományt. Az angol állományok jelenem annak jelenleg, erről, erről a tudományos vélemények is beszámolnak, de azonnal jelleggel föl kell lépnünk, és hosszú távú stratégiára is gondolnunk kell. Önkéntes intézkedésekről is beszéltünk, de úgy vélem, hogy a lényeg az, hogy hatékonyak legyünk, és valóban lehetőséget biztosítsunk arra, hogy az angol állomány helyreálljon. A bizottságtól azt kérjük, hogy egy új tervet hozzanak létre, alkossanak meg a legújabb tudományos vélemények alapján, és remélem, hogy ezzel biztosítani tudjuk az európai angolna állomány jövőjét, de ehhez minden egyes tagállamnak valamit tenni kell. Éppen most a liberális frakció véleményét Gelhapad de Kopúrtól ismerjük meg két és fél percben. Thank you, President. Uh, President Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, biztos asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani Lövin asszonynak, mint előadónak. Ez egy nagyon fontos kiigazítási jelentés. Nem kétséges, hogy az európai angolna állomány történelmi alacsony szintet ért el 2007-ben, egy függelékben, felvetette a veszélyes fajok listájára az angolnát. A 2007-es EK szabály kötelezi a tagállamokat arra, hogy mindenkinek legyen egy saját kezelési terve azért, hogy az angolna állományt fenntartható szinten őrizze meg. Nagyon sok intézkedést tettek, például a lehalászást korlátozták, illetve újra feltöltötték angolna állományjal a megfelelő belvizeket. Sajnálatos módon az ír kezelési terv teljes mértékben betiltott az angolna halászatot a Shannon folyón és más térségekben is. Ez nagyon igazságtalan volt a halászok felé, hiszen kompenzációt nem kaptak a tilalomért. Ezen kívül megkérdőjelezhető, hogy szüksége volt -e erre, hiszen az angolna állomány 2000-re tovább csökkent ennek ellenére. És a Shannon folyón létrehozott vízerőmű nagyon nagy károkat okozott az, hogy létrehozták a turbinák maguk ahhoz, hogy az állományt fenntarthatóan kezeljük, egy, a Lochné szövetkezet a 80-as években Írországban egy újra állományosítási programot vezetett be. Ez követendő példa, az én frakcióm egy módosítót nyújtott be, amelyet leszavaztak, mert kis többséggel a szakbizottságban, amelynek az lenne a célja, hogy a halászoknak lehetősége legyen arra, hogy más területre szakosodjanak, ha egy tagállam betiltja az angol halászatot. Egyébként az, hogy az angolnákról, makrélákról, vagy más halfajtákról beszélünk. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy július 10-én megígérték nekünk a biztos asszony, hogy az északkeleti Atlanti óceánon megfelelő intézkedéseket foganosítanak a állományjal kapcsolatban. Ezzel a nyár előtt kellett volna nyilatkoznak, mégse történt semmi, biztos asszony. Éppen a konzervatívok véleményét Gróbárcik úr ismerteti másfél percben. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Na wstępie chciałem serdecznie... Köszönöm szépen. Köszönöm. Először is szeretném eh, megköszönni ezt a kiegyensúlyozott és jó jelentést. Eh, eh, ilyen jó volt az együttműködés az tárgyalások során is. Fontos, hogy két elvet kiemeljünk, amelyek a jelentésben is szerepelnek. A raportőr rámutat arra, hogy a tudományos kutatások minősége és mennyisége nem elegendő, nem tudjuk megmagyarázni teljesen az állomány csökkenés okait. A második probléma az a jelentéstételi eh, rendszer hiányossága, a kihalászott halmennyiség nem követhető nyomon, eh, pontosan az Eurostat eh, statisztikáiból. Ez pedig felveti a hal kvóták kérdését, illetve a, az állományra vonatkozó becslések pontosságát márpedig eh, nekünk eh, megbízható adatokra van szükség a döntéshozatalhoz. A balti tengerrel kapcsolatban a közelmúltban növelkedtek egyes halak kifogási kvótái. Oda kell figyelnünk a jövőben is a balti tenger eh, halálományaira. Ott a tőkehal állomány különösen veszélyeztetett, és éppen ezért én a halászati jelentéstételi rendszert szeretném javítani. Köszönöm szépen. Most Gustafsson úr következik az Egységes Európai Baloldaltól. Herr talman, jag er vill Tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani Izabella Lövinnek, kitűnő munkát végzett sok téves hiedelem él az angolnákkal kapcsolatban, nem igazán tudtuk, hogy tudjuk, hogy ők honnan, hogy honnan származnak. Nem, senki sem látott még növendék angolnál, sokan azt gondolták, hogy a harmadból származnak, szárgaszfuszi tengerben születnek, és fogságban nem szaporodnak. Hogyha szeretnénk, hogy továbbra is legyenek angolnák Európában, függetlenül attól, hogy megesszük-e, nem esszük-e meg, védjük-e vagy nem védjük, most mindenhez nemzetközi együttműködésre van szükség. A Löping jelentés megindokolja, hogy miért van szükség nemzetközi együttműködésre, de addig, amíg nem álltak helyre az állományok, be kell tiltani az angolna halászatot. Drasztikus intézkedésekre van szükség. A kérdés csak az, hogy mikor tesszük meg ezeket a drasztikus intézkedéseket. Ha ezeket nem tesszük meg, akkor bizony kihal az angolna. És hogyan fogunk akkor elszámolni a jövő generációinak? Szabadság és Demokrácia Európája csoportból Belder úré a szó. Meneer de voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. Dit was. Biztos asszony, kedves kollégánk, elnök úr. Ez valamikor egy kizárólag technikai jellegű jelentés volt, de aztán elkezdődött a vita a tartalomról. Ha azonban vitázni akarunk, akkor tényeken kell, hogy alapuljon, ez szolgálja az angolnak érdekét. Hál' Istennek, a halászati szakbizottság ezt felismerte. A probléma az angolnak számára a szivattyúk és a turbinák. A ez prioritásként kell, hogy szerepeljen, hogy ezeket eltávolítsuk. Tavaly a halászok több mint 4000 angolnát segítettek túlélni csak Hollandiában, azzal, hogy átemelték őket ezeken a gátakon. Ez tényleg hasznos volt az angolnák számára. Az idén 25 ezer angolnát, kifejlett angolnát fognak átsegíteni, hogy a szarkeszói tengerbe eljuthassanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy független vélemény következik Hartong úrtól. Voorzitter, nadat de EU de zeevisserij kapot... Köszönöm. Elnök úr, megvan annak a veszélye, hogy az angolnák, hogy az angol a halászat be kell szüntetni, természetesen segíteni kell a halászatot, az angolnákat, az angolnákat bizony zavarják a turbinák és a különböző szivattyúk. Ha a halászok más munkalehetőség után néznek, de addig is segíthetnek abban, hogy az angolna állományt helyreállítsuk. Megdöbent ez a dolog. Először a halászatot tesszük tönkre, az európai halipart, és aztán pedig a halászoknak át kell segíteni az angolnákat a különböző gátakon. A, van egy holland talocska, amely két kis angoláról szól. Köszönöm, elnök úr! Azt hiszem, hogy itt bizonyos dolgokat összekeverünk a vita során. Elvileg az új, a Lisszaboni szerződésnek kívánunk megfeleltetni egy régi rendeletet, és a bizottságra ruházott hatalmat szeret, hatalommal szeretnénk ezt megtenni. Nos, az angolnára vonatkozó rendeletet szeretnénk tehát módosítani a szerződés egyik pontjának értelmében. De azt hiszem, ezt a jelentést másra használjuk fel, mint amiről valójában szól. Tehát egész egyszerűen nem arról beszélünk, amiről, amiről kéne. Azt hiszem, hogy a szokásos módosítási eljárástól ellép, eltérünk, hiszen a javaslatot még nem kaptuk meg a bizottságtól. Azért szeretném ezt elmondani, mert jogszabályainkat mindenképpen a Lisszaboni szerződéshez kell ehhez képest kell kialakítani, tehát a liszaboni változásokat életbe kell léptetni. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem, szabad az, hogy nem kell az angolnákról beszélni. Az, a 60-as, 70-es évek, 80-as évekhez képest az angol állomány 99%-kal csökkent, immáron kritikus veszélynek van kitéve az angol állomány, tehát nagyon közel áll a kihaláshoz. a tagállamok feladata az, hogy stratégiát vagy terveket dolgozzanak ki, hogy a faj túlélése biztosított legyen. Az Európai Uniónak védenie kell az agolnákat, és az export tilalmat is be kell vezetnie. Fel kell lépni, tehát védeni kell az angolnákat, de ma nem csak angolnákról beszélünk, hanem komitológiáról is. Köszönöm. Köszönöm <clears throat> szépen, most Rodüst asszonyé a szó. Kedves Damanaki asszony, tisztelt kollégák, az európai angolna beteg, nagyon rosszul megy neki. Túl későn jött a jogszabály, és akkor mellesleg az európai tagállamok nagyon lassan valósították meg, köszön pedig az angolnak fogytak és fogytak. Ma Azért tűztük napirendre ezt a kiigazítást a Lisszaboni szerződéshez, hogy megoldjuk ezt a problémát. Igazából első látásra ez egy unalmas forbalításnak tűnik, de igazából ez ennél sokkal több. Az Európai Parlament ugyanis döntárs döntéshozó lett a halászati politikában. Az angol állomány helyzetét figyelmesen követjük. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi kezelési tervek elégségesek esetleg, de még nem láthatjuk ezt biztosan. Én üdvözlöm a kompromisszumokat, amelyek le akarnak számolni a teljes tilalommal. De ugyanakkor nem szabad, hogy a realitásnak hátat fordítsunk, és hogyha kell, akkor további intézkedéseket kell foganatosítanunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Stevenson úr a szó egy percben. Elnök úr, azt láttuk, hogy 90%-kal csökkent az európai angolnák állománya. Ez gyakorlatilag nem meglepő, mert életciklusuk teljes hosszában veszélyek fenyegetik őket. Már a az ikrák ára is az aranyárának felel meg, e, és gyakorlatilag e, nagyon nehezen tudnak e, édesvizet találni. Most, hogy a vízerőművek elterjednek, a hagyományos erőműveken kívül, illetve a vízturbinák tovább nehezítik az angolnák életét, és nem tudnak visszajutni a tengerbe. Éppen ezért én üdvözlöm azt, amit a biztos asszony mondott, nevezetesen, hogy nagyon kemény intézkedéseket fognak hozni az angolnák védelmében, és üdvözlöm Izabella Lövény nagyszerű jelentését is, aki szintén ugyanezeket a célokat tűzte ki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Kadek úr következik két percben. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, te, kedves kollégák. Nagyon sok tényező befolyásolja az angolnák, angolnák életét, illetve állományát, a migrációjuk útjában akadályok állnak turbinák, pumpák, mind megnehezítik az életüket. Nagyon hosszú ez a lista, nagyon-nagyon hosszú. Ébernek kell lennünk, oda kell figyelnünk ennek a fajnak a fennmaradására. Ugyanakkor legyünk pragmatikusak, ne tegyük a halászatot bűnbakká angolna kérdésben. Csak a halászat szabályozása nem lesz adekvát válasz az élővilágot, a különböző emberi tevékenységek veszélyeztetik, az élővilágot kell megvédenünk, és helyreállítanunk az életterét ennek a fajnak Franciaországban nagyon sok áldozatot hoztak a halászok annak érdekében, hogy 2020-ra elérjenek eredményeket. az elhullás 50%-kal csökkent bizonyos területeken, tehát oda kell figyelnünk. Ugyanakkor előtte jobban fel kell mérnünk a helyzetet, ne fogjuk be a kocsit a lovak elé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Thomas asszonyé a szó. monsieur le président, madame la commissaire. Köszönöm, elnök úr biztos asszony, én osztom a raportőr aggodalmát az angolnákkal kapcsolatban. Az európai tudományos adatok még mindig nem felelnek meg a helyi szakértők adataival. Fontos, hogy egy megcáfolhatatlan angolna állományfelmérést eh, tartsunk. A tagállamok eh, biztosítsák eh, a pontos, megbízható adatokat, amelyek ezt nem teszik, azokat szankcióval kell rávenni erre. A tudatlanság árát ugyanis a halászok fogják megfizetni. Nagyon sok áldozatot hoztak már a halászok, számos kiváló példát is látunk miközben eh, mi a halászatot eh, hibáztatjuk az angol állomány csökkenéséért, más tényezők is ebben komoly szerepet játszanak. Eh, a bizottság vizsgálja ki, holisztikus módon kezelje az angolna elhullást, és ebben egy, működjön együtt az érintett ágazatokkal. Köszönöm szépen. Nicholson úr következik. Uh, thank you very much, President. Köszönöm, elnök úr. Nos, az én választókörzetemben van egy rendkívül nagy ö, ö, halászati, nagyon komoly, komoly halászati tevékenység, több mint 300 halász család van. Szövetkeztek a helyiek, hogy, ezt a, hogy a nagyon fontos erőforrást, a halállományt megvédjék. megvédjék. 1984 óta létezik ez a, ez a szövetkezet, és azóta több millió fontot költött arra, hogy védjék a halálomány. Egyfajta büszkeség a számunkra, hogy immáron egyfajta védettséget is élvezünk. Most az angol halál, halálományról beszélünk, az észak-ír példa, azt gondolom, hogy a megoldás egyik lehetősége. Véleményem szerint független tudományos véleményen kell alapozni a stratégiánkat. Írország ezt megtette, vagy Észak-Írország ezt megtette. Véleményem szerint a tagállamoknak is fel kell vállalni, a többi tagállamnak is fel kell vállalni a felelősséget, és csak és ez alapján tud csak a bizottság valamit dönteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fán Nistelrooy úr következik. Frau de commissaris, mevrouw Damanaki. Biztos asszony, Damanaki asszony. Ami első látásra formalitásnak tűnik, hogy intézmények hogyan dolgozzanak együtt a Lisszaboni szerződés után, mostanra jelleget váltott ebben a vitában. Természetesen, hogyha ilyen drámai csökkenést látunk az angol állományban, akkor tennünk kell valamennyi. De hogyha figyelembe veszük azt, hogy üveg angolnákat a világ többi részére mégis exportálunk, akkor egyértelművé válik, hogy valahogy az egyezményeket az Európai Unió nem tartja be, és valamit nem jól teszünk. Az Európai Parlamentnek az a szerepe, hogy figyelje a helyzetet, és felhívja a figyelmet azokra a helyzetekre, amelyek veszélyesek. Nagyon sokat tettünk ezügyben, például Hollandiában egy külön kezelési tervet állítottunk fel, és az angolnákat átjuttattuk a fizikai akadályokon. Ehhez segítettek hozzá minket a halászati alapok, és holland pénzforrások is. De most igazán cselekednünk kell Európában, és természetesen most ősszel az önök értékelését szeretnénk látni. Köszönöm szépen. Catch the eye. Anderson asszony következik. August Kankola. In my constituency, Lockney enjoys... Lockneyban úgynevezett PDI státuszt kaptunk, nagy halászati közösség ez, nincs más olyan angolna halászati tevékenység, ami hasonló struktúrát élvezne. 300 család foglalkozik angolna halászattal, egy szövetkezetet alakítottunk ki, és ez a legfenntarthatóbb angolna halászati tevékenység az EU-ban. Mindannyian tudják, hogy nagyon fontos a halálomány megtartása, megőrzése, és plusz védintézkedéseket is végrehajtottunk. 5, milli, 5 milliónál is több fontot ruháztak be, vagy fektettek a halálomány megvédésébe, és nagyon komoly angolna szakértőink vannak, a biotudományok és más tudományok képviselők és más tudósok is együttműködnek ebben. Ilyen javaslatokra, ilyen indítatású javaslatokra lenne szükség a bizottság részéről. Nem szabad, hogy részrehajlóak, vagy az ipar, a kereskedők érdekeit szolgálják ki a bizottság javaslatok között. Most Ferreira úré a szó. Obrigado, Sr. Presidente az európai angolna állomány kezelése nagyon nagy nehézségekbe ütközik, nagyon hiányosak a tudományos adatok, ezen kívül a problémát súlyosítja az is, hogy igen, hiányosak az eredmények például Portugáliában és több más országban is. Portugáliában például a kutatóintézet, aminek ez a felelőssége, igazából megbénult, nem tudnak már felméréseket végezni, nincs értelme olyan jogszabályokat hozni, olyan, amelyek kötelezettségekkel van tele, de aztán nem adni finanszírozást ehhez. Az angolna állományt figyelni kell, meg kell számolni az angolnákat. Nem várható el, hogy csak a halászokat büntessük az illegális lehalászást természetesen támogatja az, hogy jelenleg az angolnáknak az ára nagyon magas, és az üveg angolnáknak épp ezért nagyon nehéz felnőtt egyedeké felnődniük. Ezért ez a helyzet nagyon aggasztó. Köszönöm. Köszönöm szépen több jelentkező nem lévén. Biztos asszonyt kérem, hogy reagáljon a bizottság nevében. Köszönöm, elnök úr. A bizottság javaslata a jogalkotásunk liszabonizációjáról szól. Itt alapvetően arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződéshez igazítjuk a rendeleteket. Tartalmi kérdésekben nem bocsátkozunk, ugyanakkor Nyilvánvaló, hogy a halálomány, halálományjal baj van, és éppen ezért a képviselőknek joguk van ezt felvetni, a bizottság pedig odafigyel erre. Megkértük a tudományos munkatársainkat, tudósainkat arra, hogy a tagállamok gazdálkodási rendszerét, jelentéstételi rendszerét és egyéb aspektusait a hallgazdálkodásnak értékeljék ki. Elemezni fogjuk ezeket az adatokat, és megígérhetem önöknek, hogy az év vége előtt újra eljön ide a bizottság, és jelentést tesz ezekről a vizsgálatokról, beszámol az eredményekről, és közli, hogy mit lehet tenni a halálomány érdekében. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen! Most előadónké kélővin asszonyé a szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a többi kollégának is, hogy részt vettek a vitában. Köszönöm, hogy támogatták ezt a jelentést. Hálás vagyok a kollégáknak, hogy az angol állományra veszélyt jelentő egyéb tényezőkről is beszámoltak, igazuk van. De ki kell azt hangsúlyoznom az észak-ír képviselőknek, hogy a fenntartható szó használata az angolna állományjal kapcsolatban nehezen elképzelhető, hiszen egy angol állomány van Európában, hogyan lehet fenntarthatóan halászni az angol állományt, amikor az angol állományon 99,9%-a megszűnt. Tehát a halállományt kell pótolni, nehezen írom le a fenntartható halászat kifejezést ebben a jelentésben. A halállomány a halálomány visszaállításával kapcsolatban jelenleg folyik az értékelés. Kérdés, hogy a jelenlegi intézkedések hatékonyak-e? A kis üveg angolnákat is sajnos lehalásszák, a vándorlásuk alatt is sokszor életüket vesztik a példányok, és elképzelhető az is, hogy a halál, a halaknak lehet, illetve eh, lehetőséget kell biztosítani a halaknak arra, hogy a szargászó tengerbe eljussanak, ott ívjanak, és ne csupán eh, lehalásszák őket. Azt hiszem a frakción belül is egy kis rendet kéne teremteni, hiszen például a balti tengeri tőkehal állományra vonatkozó jogszabály esetében a néppártiak a liszabonizációt szerették volna megváltoztatni, úgyhogy nem mindig nagyon konzisztens ez a frakció, vagy konzekvens ez a frakció. Köszönöm biztos asszonynak, hogy felmérte, mennyire sürgős a, az, hogy tegyünk valamit, tehát azonnali jelleggel az állomány visszaállítási terveket ki kell dolgozni. Akik pedig az angolnák illegális exportjáról beszéltek, tehát hogy ezt be kéne tiltani, ez szép dolog, ezt én is el szeretném érni, de nem vagyunk túl konzekvensek, hogyha egyrésztől azt mondjuk, hogy komoly veszélyben van az angolnak, nem szabad exportálni, másrésztről viszont az Európai Unión belüli kereskedelmet nem bántjuk. Konzekvensnek kell lennünk, különösen akkor, amikor az EU kereskedelmi szankciókat kíván bevezetni olyan országokkal szemben, ahol fenntartható a, a halászat. Tehát minden, a saját házunk táján rendet kell teremteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel a vitát berekeztem, szavazni pedig holnap 12 órakor fogunk. áttérünk a következő napirendi pontra ez a Koradza bilt jelentés a szolgáltatások belső piaca címmel.